Jó reggelt kívánok! Kezdjük is el a mai ülésünket. Elsőként a szavazással indítjuk a napi rendünket. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Akkor kezdjük a munkánkat elsőként a szobeli kérdéssel, az emberkereskedelem nem jellegű dimenziójára vonatkozóan. Kiszabad mellette, ellene. Köszönöm, elfogadtam. Pasamos ahora a la, a la votación del Akkor tovább is léphetünk a következő pontra. A lányok oktatás által való jog, jogainak megadása az Európai Unióban. Kezdjük a 69-essel mellette, ellene tartózkodik. Akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. 69-es módosítás. Megnyitom a szavazást. 69-es módosító. Lezárom a szavazást. elutasítva. 13 ellene, 11 mellette. 70-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. 71-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. 72-es mellette? Elnézést kér az elnök asszony. Előbb a 17-es a Kulturális Bizottságtól mellette, ellene tartózkodik, elfogad. 72-es mellette, ellene tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. 72-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Enmienda 73. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 76-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 77-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 83 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellette 85-ös szóbeli kiegészítéssel a jelentéstevőtől, ez a dokumentumban látható mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 89-es, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Rechazada. Elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 91-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik a 6-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 106-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kultúra és Bizottság 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 114 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 114-es módosító indítványról megnyitom a szavazást Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a Kulturális Bizottság 11-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt elektronikusan. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk a második részt. elutasítottuk. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kulturális 17 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 8-as mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A Kulturális Bizottság 8-as módosítóját megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, jóvá hagytuk. 132-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 142-es két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk a második részt. 144-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 145 mell szóbeli kiegészítéssel a jelentéstevőtől mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 145-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 146-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 100 75-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 175-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Kérem szépen mindenki eléggé magas emelje a kezét, hogy lássam, hogy hogyan szavaznak, különösen nem tudok találgatni. Következik a 155-ös módosító és 156-os, egyelőtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 155-156-osról, amelyek megegyeznek. Lezárom a szavazást. megállapítom, hogy nagyon jó, hogy Tarabella úr itt van, és az ő szavazatával elutasítottuk. Kult négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. jó hagytuk. 158-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 159-es mellette. 159 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 164 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 165-öst visszavonták, következik a 166-os mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 167 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. A 167-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 163-as, 167-es következik. Ah, okay. La enmienda 163. 163-as szóbeli kiegészítéssel mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kult 2-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 169-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 170 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 172-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 176 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 176-osról. Lezárom a szavazást. El, elfogadtuk. Következik a 18-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 182 visszavonták, 183 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ellenőrizzük, ellenőrizzük akkor ezt. A 183-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 185-ös két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás, Ellenőrizzük a második részt, a 185-ös második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 187-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 188-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 189-es részenként szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 19-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 194-es módosító indítványt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 195-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 196 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 197 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 198 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes százas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 200-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen? Akkor lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 201-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 202-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 20. kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 207-es. 6-os mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Részenként szavazunk el, első rész mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8-as, mellette. Ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük ezt is. 14-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16 mellette. Ó, elnézést. 19-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik a 25 Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 26-os, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es módosító mellette. Elnézést kér az elnök, 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os, részekre osztva, első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodik, ezt ellenőrizzük. 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 49-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 50-es módosít, 53-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 54-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 56-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva 57-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva 59-es mellette, ellene, tartózkodik, ezt ellenőrizzük. 59-es módosító, megnyitom a szavazást. elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Egyes módosító szóbeli módosítással, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Végül pedig a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen szavazattal, 9 ellen szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk az előterjesztő asszonynak. Lépjünk tovább a következő jelentésre. az egyenlőség és az esélyegyenlős, egyenlő volt foglalkoztatás és munkavégzés területén. Zaborska asszony az előadó, és röviden szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom hosszú ideig rabolni az idejüket, de szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, mert a módosítók, a 13 kompromisszumos módosító olyan eredmény, amit nagyon jó eredménynek gondolok. Szerintem több mint 50 módosítót sikerült ezekbe a kompromisszumokba beépíteni, és még egyszer óriási köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak a kiváló munkáért. Köszönjük szépen, Zaborszka asszony! Lépjünk is akkor tovább a jelentésről való szavazásra. Először 51-es első része mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a második rész, 51-es második része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. 50-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem látom pontosan, ellenőrizzük inkább. 53-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 igen szavazat, akkor elég egyértelmű, elfogadtuk. 20-as kiesik, 54-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 56, 57-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 58-as két részben első rész mellette? Ellene? Tartózkodik? Nem vagyok biztos, ellenőrizzük. 58-as első rész. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 58-as második rész mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 60-as kiesik, employment 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es kiesik, majd akkor az 1-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Ezt utána a 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodós elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 73-as mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük ezt. 73-as módosító. 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Empül Bizottság 14 kiesik, így 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellett, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ebből 12 kiesik. Mit szeretnének ellenőriztetni? Kérdés. A második részt. Akkor ellenőrizzük a 75-ös módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 77-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ample 3-as, két részben, első rész mellette, me ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elfogadva. 78-as mellett kiesik, elnézést, 128-as két részben, első rész mellette, Elnézést kér az elnök asszony, ez is kiesett. Tehát a 128-as is okafogyott, ezért 79-es mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 80-as mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. Empől 4-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. ellenőrizzük, inkább az empl 4-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az empl 4-es módosítót. 52-es mellette, ellene, tartózkodik, nem egyértelmű, ellenőrizzük. 52-es módosító szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így a 84-es is okafogyott, 83-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Következő a 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 94-es módosító mellette, 95-ös mellett ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 95-ös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 96-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Ellenőrizzük még egyszer. 96-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom a szavazást, egyértelműen elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 90 elnézést kér az elnök asszony, 98-as két részben. Első rész mellette, más ellene, tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük ezt. 98-as második része, megnyitom a szavazást. elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. Nézzék el nekem, közeli volt ez a szavazás is. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 110-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 111 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. 112-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 113-as mellette? Ellene? Tartózkodik. Elutasítva. 114, két részben, első rész mellette? Ellene? Tartózkodik. Elfogadva. Második rész mellette? Ellene? A második rész okafogyottá vált, úgyhogy kiadjuk. Hatos kompromisszum mellette? Ellene? tartózkodik, elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 120-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. hogyha az első részt elfogadjuk, akkor okafogyottá válna, tehát ezért kell a második részről is szavazni. 121-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Ellenőrizzük ezt. 121-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. A 164-es okafogyottá vált, az Ample 13 szintén, így az Ample 17 jön mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 123-as okafogyott, 124 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ample 9 okafogyottá vált, 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 126-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 127-es nyelvi, nem szavazunk róla, 129-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 131-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 132-es 131-es, 131-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 132-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítva. 133-as mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. 134-es mellette? Ellene? tartózkodik, elfogadva. 135-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 136-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ample 10 okafogyottá vált, 138 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 137-es Elnézést kérünk. A 138-ast még egyszer megszavazunk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. as tehát elutasítva. 137-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. 139 mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. 140-es okafogyott, 142-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 144-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 146-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 147 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 148-as okafogyott, 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 150-es mellette, ellene, tartózkodik, nem egyértelmű, szavazzunk róla. 150-es módosító. Lezárom a szavazást. 150-es módosítót elvetettük. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 158 mellette, ellene, tartózkodik, nem vagyok benne biztos, 158-ról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 159 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 159-est, megnyitom a szavazást. Elutasítva még mindig. 160-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 161 oka 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 163 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 165 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 166 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 167 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Az Ample 19-ről nem szavazunk, 168-as módosító ez a kompromisszum része, tehát elfogadtuk, így tovább lépünk 169 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Empől 2 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Empől 16 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Menjünk tovább. Az egyesre, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Aztán hármas mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodik, nem vagyok benne biztos, szavazzunk a 24-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasít. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. A 40-es okafogyottá vált, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 43 kiesett, 44 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ample B mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Akkor az utolsó, végső szavazás a teljes jelentésről. Mindenki látta a szavazatát? Elfogadva 24 igen, 2 ellene, 6 hiányzó tag. Gratulálunk Zaborszka asszonynak. Köszönöm, Madame, uh, madame chair. Uh, following the Köszönjük szépen! Az 56-os szabály alapján szeretném a kisebbségi véleményemet uh, írásban beadni a titkárságnak még a mai délután során. De acuerdo. Pasamos a... Rendben. Akkor áttérünk a következő jelentés szavazására, amely a trialógus tárgyalási mandátumára vonatkozik a 2016-os költségvetés kapcsán. Hát, a ver, continuamos, continuamos con la Continu- Akkor folytassuk. Nézzük meg tehát a szavazást. Zaborska asszony kifejezte a kisebbségi véleményét, ez a jelentés kapcsán, amit elfogadtunk. A kisebbségi véleményt rögzítettük. Térjünk hát a következő szavazásra, ez tehát a mandátum a trialógusra 2016-os költségvetés kapcsán. Matéra asszony véleménye, hatos módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ezt visszavonták a négyes módosítót. Zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. 26 a 4 a mellette, 4-en ellene a véleményt elfogadtuk a költségvetéssel kapcsolatosan. Ezzel le a szavazásokat. Köszönöm a résztvevőknek, és folytassuk a szakbizottság munkáját. Köszönöm. Me quedo sin voz, ¿eh? Tengo la garganta fatal. Sí, eh, inmediatamente pasa la palabra a vos. <laughs> Elnézést, elveszítettem a hangomat, mondja az elnök asszony, fáj a torkom.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 Disculpe, continuamos con la comisión, por lo tanto pido... Folytassuk a szakbizottság munkáját. Kérem, aki nem kíván részt venni a további vitákban, az legyen szíves és hagyja el az üléstermet. Pasamos al intercambio de puntos de vista del, del informe sobre Nézzük meg tehát az eszmecserét. A nők karrier lehetőségéről a tudományterületén és az egyetemeken Wolfenberg asszony a jelentéstevője ennek az anyagnak, meg is kapja a szót, hogy bevezess a vitát, tessék. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς στην αρχή να πω ότι έχω... Nos, egy előzetes megjegyzés először. Tudatában vagyok annak, hogy ez a jelentés valamennyünket érint, valamennyi tagállamot, valamennyi nőt és férfit, mert itt az egyenlőtlenségről van szó, amely feltűnő a tudomány és a kutatás területén nemrégiben volt egy vizsgálat, és alkalmam nyílt ezt elolvasni. Itt nincsenek rövid határidőink a jelentős elkészítése kapcsán, nincsenek szoros határidők, van tehát még idő arra, hogy június 22-ig módosítókat nyújtsunk be. Különböző kategóriákra osztottuk ezt a jelentést, hogy mindenki láthassa, hogy milyen területhez kíván hozzászólni, meg kellene próbálnunk a lehető legtöbb véleményt összefogni ezzel a témával kapcsolatosan. Az első kategóriában a nemek közötti egyenlőségről van szó, a kutatási és tudományos karrier során megállapítottuk, hogy vannak olyan ágazatok, ahol a nőknek volt alkalmuk hatalmas teljesítményeket véghez vinni, azonban vannak olyan ágazatok, ahol a nőket akadályozzák a karrierjük felépítésében, vagy ahol a nők alul reprezentáltak, noha remek képességekkel rendelkeznek. És ez természetesen az esélyegyelősségi elvbe ütközik, különösen a képzési ágazatban és a tudományos pályafutás során ez az európai alapértékek ellen is irányul. Aztán ott van a második kategória, ez a pozitív intézkedésekkel foglalkozik, amelyeket foganatosítani lehet, hogy előrehaladást érjünk el ezen területeken. Valamennyien tudjuk, mégis elmondom, hogy az Európai Unió foglalkozott már ilyen jelentésekkel, és ez egy sértés a nőkkel és az európai polgárokkal szemben, hogy még mindig foglalkoznunk kell az ilyen jellegű témákkal. Ez valóban egy sértés, hogy még mindig létezik a diszkri diszkrimináció a mai korban. Nagyon sok terület van, ahol a nők bebizonyították, hogy képesek a csúcs pozíciók betöltésére, vannak jogalkotási szempontok egyes tagállamokban, amelyek nem sokat segítenek a helyzet javításában. Egyes országokban vannak előrelépések. Most mindenképpen egy európai stratégiát kellene végrehajtanunk, hogy a jogalkotást a helyes irányba tereljük, mégpedig harmonizált formában. A tagállamokban az egyes intézkedéseket, tehát egy európai keretbe lehetne összefogni, és a parlament társjogalkotóként működhetnek közre az Európai Unióban. Fontos azonban, hogy a tájékoztatás is megfelelő legyen, mit is akarok ezzel mondani hogyha nem ismertek az akadályok, a tudományos vagy kutatási karrier illető akadályokat illetően, akkor nem jutunk előre. És aztán ott van a harmadik kategória, a második kategóriával együtt. Itt ösztönzőkről, támogatási intézkedésekről van szó, melyeket a tagállamok foganatosítottak a nők érdekében, hogy a nők az anyasági szabadságot, a szülői szülési szabadságot követően gyümölcsöző módon dolgozni tudjanak. Láthatjuk, hogy a magasan képzett tők egy része nem tudja a munkáját folytatni, Noha az Unióban léteznek törvények, hogy a szülési szabadságot biztosítani kell. Ezt gyakran a nők ellen használják, azt mondják, hogy nem tudnak lépést tartani az ágazatok fejlődésével, az anyassági szabadságot követően, de ezek csupán ürügyek, kifogások. Sajnos azonban egyes ágazatokban így működnek a dolgok. És aztán ott van a következő terület, ahol valamit tenni kellene, a Horizont 2020, és a bizottság stratégiája általánosságban érdeklődve várom az önök véleményeit is, hogy mit is lehetne itt kialakítani, várom a módosító indítványokat. Mindez nagyon hasznos lesz. Itt a statisztikákról van szó, mit is mutatnak a statisztikák, mely tagállamokban van rendkívül kielezetten jelen ez a probléma az ág, a köz- és állami ágazatban, hol jobb a helyzet, a tudományos körökben, a tudományban, hol alulreprezentáltak a nők ezen ágazatokban. Az országomra ez nem, nem érvényes a közigazgatásban, ugyanis a közigazgatásban dolgozó nők számíthatnak a mm, bérkategóriákat, illetően a biztos előre jutásra. A helyzet romlott, de mindenképpen a kreativitást kell előtérbe állítani, és aztán ott van az ötödik kategória, ahol is a pozitív lépéseket vizsgáljuk Itt egy megfelelően kiterjesztett stratégiára van szükség, módszereket, eljárásokat kell megvizsgálnunk, meg kell néznünk, hogy az Európai Unió hogyan tud ténylegesen hozzájárulni ahhoz, hogy a tagállamok előrelépjenek ezen a területen, és a jogszabályok harmonizációja is előre haladjon. Tehát itt egy módszerváltás, egy mentalitásváltásra van szükség. Itt a család élvez általában elsőbséget, a képzés a második helyre szorul. Ha azonban jó programokat alakítunk ki, és jó tanerők dolgoznak, akik megfelelően irányítják a gyermekeket, és megmutatják nekik, hogy a nemek közötti egyenlőség nem valami elvon dolog, hanem egy valódi értéket jelent, amely valamennyi polgárt érint, mint embert, Természetesen nemek ugyan különböznek, de ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy megkülönböztetés létezzen. Láthattuk, hogy a sztereotípiek is léteznek, de ezek megváltoztak részben, és remélhetőleg valamikor, néhány év múlva előre jutunk majd és a mentalitás váltás széles körben elterjed. Aztán itt a felső oktatásban, a közép szintű oktatás szintjén és a családok szintjén is programokat kell indítani. Azt hiszem, hogy minden tagállamot ösztönöznie kell az Európai Uniónak e tekintetben, felvilágosító kampányokat kell lebonyolítani megfelelő fórumokkal, és más intézkedésekre is szükség lehet, ahol ezt a témát tárgyaljuk. Ez egy olyan téma kell, hogy legyen, ahol nem csupán a filológusok vitáznak, hanem itt kézzelfogható intézkedések bemutatására van szükség, és ezen intézkedéseket valóban végre is kell hajtani, csak így tudunk előrelépni. lépni. Tehát jogalkotó intézkedéseket kell foganatosítanunk, ugyanakkor a, az emberek mentalitását is át kell alakítanunk, e kettőt egymással összekapcsolva tudunk csak jó eredményeket elérni. A jelentés utolsó fejezete pedig az, hogy fontos, hogy valamennyi érintett, valamennyi résztvevő szereplő közreműködjön ezen célok elérésében, a közigazgatási tanácsban, a kutatásban, a tudományban, a kutatási intézetekben a nők nem csupán alul reprezentáltak, hanem sok ilyen létesítményben gyakorlatilag nincsen nő. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez a mentalitás igencsak aggodalmat keltő. Egy példa, a német biológiai Tim Hunt Angliából Nobel-díjat kapott, 82 éves ez a személy, és ő elmondta a közvéleménynek, hogy a dolog az, hogy a kutatóintézetek egyszerűen nem alkalmaznak nőket. Mivel ö, ö, kritikát gyakorolnak velük szemben, hogy családi kötelékeik vannak, és a többi. Tehát egy Nobel-díjas mondta ezt a közvélemény előtt, ő élt ezzel a kritikával, és ez nem kivétel, és az sem véletlen, hogy ő Nobel-díjas és a szellemtudományok területén tevékenykedik, Hogyha nyilvánosságra támogatjuk az ilyenfajta sztereotípiákat, akkor abból indulhatunk ki, hogy az ilyenfajta gondolkodás milyen gyökeredzik a társadalomban. Ezen sztereotípiákat csak akkor lehet áthidalni, hogyha minden szinten megkezdjük a munkát, és mindenkit bevonunk. Itt nem ö, ezt a szemét akartam megbélyegezni, aki ezt a kijelentést tette, akit, akit egyébként nagyon sok kritika ért ezen kijelentése miatt, de csak egy példát akartam felhozni a sztereotípiák eltegyettségére. Tehát, ahogyan nem mondottam, a módosítók benyújtásának határideje még elég ö, ö, hosszú időt hagy arra, hogy valamennyi véleményt figyelembe tudjunk venni. Ezt a jelentést nem csupán elmért és síkon szeretném megfogalmazni, hanem azt szeretném, hogyha konkrét intézkedéseket is tartalmaznak. Köszönöm a figyelmüket. Természetesen e-maileket is küldhetnek nekem. Mindig kész vagyok persze a személyes megbeszélésre, a munkatársakkal is. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek. Köszönöm szépen, Fossenberg asszony. bemutatta tehát ezt a jelentést nagyon pontos elképzelésekkel. Olyan téma ez, amely valamennyünket aggaszt. Nyissuk meg tehát a vitát, és megadom a szót elsőként az elnyék jelentéstevőknek a különböző frakciók részéről. Először Váncila asszony kap szót. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök. Azt szeretnék gratulálni Wassenberg asszonynak erről, ehhez a jelentéshez. Ahogyan a jelentéstevő asszony helyesen kifejtette, a nők alul reprezentáltak néhány fontos ágazatban a társadalom a gazdaság területén, mégpedig a tudomány, a kutatás ágazataiban, a döntéshozatali pozíciókban és valamennyi magasabb pozícióban, ami a döntéshozatalt illeti. Általánosságban a nők egyre inkább jelen vannak a közigazgatásban és a szolgáltatási ágazatban, ugyanakkor viszont észrevehető, hogy a nem magasan képesített szakmákban vannak jelen nagy számban, és a hierarchia alacsonyabb szintjein. Tehát a nők nincsenek jelen ugyanolyan módon a vezető ágazatokban, mint a férfiak, és az ő foglalkozásaik vagy munkájaik sokkal kevésbé biztosak, ahogyan a jelentéstevő asszony is elmondta. Például olyan nőkről szólva, akik gyermeket szültek, és aztán elveszítették munkahelyüket, ezen kívül kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért, és a bérkülönbség sokkal magasabb a magánszektorban közöttük, a nők és férfiak között, mint az állami ágazatban. A humán erőforrás statisztikák megmutatják, hogy több ezer fiatal nő van, akiket érdekel a kutatás, ugyanakkor nagyon sok akadályal szembesülnek. A tudományos területen a nők karrierje az egyik célkitűzése a 20-20-as stratégiának, hogy ezen karrierek hozzáférhetőbbé váljanak a nők számára nagyon nagy szükségünk van most a tudományra, és ahogyan a jelentés helyesen kifejezi, a tudománynak egyre több nőre van szüksége. Szükségünk van a fiatal női kutatók szenvedélyre, lendületére, potenciáljára, akik úgy döntenek, hogy megoldásokat találnak a jelenlegi problémákra a kutatás területén. Az SND frakció jelentés, jelentéstevőjeként ez irányban fogok benyújtani módosítókat, hogy nyomatékosítsuk, ahogyan a jelentéstevő mondta, hogy konkrét intézkedésekre van szükség, nem pedig elméleti fejtegetésekre, hogy egyre több nő legyen jelen ezen fontos ágazatokban figyelmesen meghallgatom majd valamennyi kolléga véleményét, és bizonyos vagyok abban, hogy a jelentéstevő asszonyal megtaláljuk a legjobb megoldásokat, hogy egy olyan jelentést alakítsunk ki, amely a valóságon alapul és valódi előrelépést jelent a nők számára. Köszönöm, Milan asszony, az ELDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni. Először is Rosenberg asszonynak a jelentéstevőnek, az eddigi munkájáért. Szerintem a jelentés, ahogy ön felvázolta, a nők előtt álló fő kihívásokkal minden foglalkozik, akkor, amikor tudományos karriert szeretnénk vállalni. Néhány ezek közül a kihívások közül megegyezik a más ágazatokban előttünk álló kihívásokkal, például a munka és a magánélet összeegyeztetése, de vannak ennél konkrétabb kihívások is. Én itt a konkrétabb, csak a tudományos életre jellemző problémákra szeretnék központosítani, különösen azon határokra, amik megakadályozzák, hogy a kutatási finanszírozáshoz hozzáférjenek a nők, és ahogy a szocialista kollégám is mondta, a bérszakadék. Ez mind befolyásolhatja a nőket abban, hogy választani akarnak-e ilyen karriert. A nők és férfiak egyenlősége a tudományos ágazatban szükséges és lehetséges is. Bár, ahogy azt a ebből asszony említette, még olyan akár Nobel-díjasok is vannak, akik szexisták vagy rasszisták, de nem szabadna, hogy ez megakadályozzon bennünket abban, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket a helyes irányba. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most Lenár azt hogy Sebastian úrnak adom meg a szót a zöldek nevében. Que a hacer felicitar a la señora... Szeretnék gratulálni Fozenberg asszonynak, ez az első feladatom, hiszen nagyon megalapozott a jelentése. A szokásos pontok, amiket szeretünk ezen a területen mindig látni, azok benne vannak. Szerintem a tudományok területén a helyzet még súlyosabb, még keményebb, mint más területeken. Nem ismerem más országok helyzetét, de Spanyolországban a női diákok gyakran jobb képesítést szereznek, rengeteg kutatási díjat, vagy más díjakat nyernek el, és mégis sokkal nehezebben találnak munkát, sokkal nehezebben találják meg a helyüket a munkaerőpiacon. Három fő pontot szeretnénk itt látni. Az egyik az a szabadidő, a munka és a család élet összeegyeztetése. Ehhez olyan intézkedésekre van szükség, hogy a nőknek könnyebb legyen az, hogy a gyermekvállalás után visszamenjenek munkába azt is biztosítanunk kell, hogy a férfiak jobban bevonódnak a családi életbe. Mert ez fogja megkönnyíteni a nőknek az életét. Ráadásul a férfiak számára is jobb ez így. A férfiak gyakran teljesen lemaradnak erről az aspektusról. A gyengétség, a szeretet, ezek olyan érzések, amelyeket gyakran a nőkhöz kapcsolunk, de most már jó lenne, hogyha elmozdulnánk afelé, a második szintű feminizmus felé, ami azt jelenti, hogy a férfiakat is képesnek tartjuk ezen érzelmek átélésére. Hogyha azt gondoljuk, hogy, gondoljuk, hogy csak a nők felelősek a családi életért és a háztartásért, akkor ez tulajdonképpen egy bizonyos diszkrimináció a férfiakkal szemben, akiket nem tartjuk erre képesnek. És nagyon sok mindenről lemaradnak a férfiak az érzelmi élet szintjén, hogyha nem kapnak erre lehetőséget, vagy nincsenek erre rászorítva. A közszféra és a magánszféra közötti megosztottság nagyon gyakran csak elméleti jellegű. A legtöbb ö, tudományos kutatás egy bizonyos ponton általában kap köztámogatást, és magántámogatást is. A magánszektor vonja be jobban a nőket a kutatásba. Ezt kell elérnünk. A nők számára még nehezebb a magánszférában érvényesülni, tehát konkrét intézkedésekre van szükség, hogy tegyünk ez ellen valamit. Aztán a tudományos eredmények is érdekelnek, amiket a nők munkájaként sikerül megvalósítani. A jelentéstevő beszélt erről, bizonyára ő nagyon kiváló tudósról tett említést, amikor erről a bizonyos Nobel-díjas hölgyről beszél, de lehet, hogy neki mégiscsak a magánélet területén azért vannak problémái. Tehát nézzük meg a kutatási platformokat, azokat, ahol a férfiak domináns helyzetben vannak, és ahol a nők nem kapnak szerepet a kutatásban. Ennek utána nagyon komoly hatása lesz. Vegyük például az orvostudomány kérdését. Hogyha a nők nem vonódnak be a kutatási munkába, akkor a nőket célzó termékekből is kevesebb fog megszületni. Szerintem ez a jelentés kiváló kezdőpont, és még egyszer gratulálok az előadó asszonynak. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Sebastian úr. Mielőtt megadom a szót a bizottságnak, Beció asszony is szeretett volna ebbe a vitába bevonulni. Bár ő a ö, kutatásáról szeretne majd a későbbiekben beszámolni, mivel van időnk, ezért szívesen adnék neki is szót röviden, hogy most bemutatkozzon és hozzászóljon ehhez a vitához. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy lehetőséget ad erre a nagyon formális nagyon informális hozzászólásra. Nem emiatt a napirendi pont miatt vagyok itt, hanem egy másik kutatás bemutatása miatt, csak szerettem volna felhívni a parlamenti képviselők figyelmét valamire, ami a Horizont 2020-as programmal kapcsolatban jelen pillanatban történik. Eminens kutatók szerint, akik vizsgálják ezt a finanszírozást, a következő történik a nemi alapú kritériumok nem működnek annyira jól. A tekintetben, hogy olyan projekteket választanának ki, amelyek odafigyelnek a nők és férfiak egyenlőségére, és nem csak a nők ö, karrierjére gondolok, hanem a tudomány olyan területeire, amik figyelembe veszik a nők és férfiak egyenlőségét. A 15-ös számú tanulmány amiből bizonyára kaptak néhány példányt, felsorol pár ilyen problémát, felsorol pár gondolatot, hogy mit lehet tenni, és szótájt egy olyan csoportról is, amelynek én egy jelentéktelen tagja vagyok, de megpróbálunk nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a következő körre megváltoztassuk ezt a helyzetet. Köszönöm szépen ezt a percet, amit kaptam. Elnök, nagyon szépen köszönöm Elizabeth ja, azt adnak ezt az információt. Biztos vagyok benne, hogy figyelembe fogjuk ezt venni, akkor, amikor a munkánkat, a jelentésünket megfogalmazzuk. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót, Vilis Maciki asszonynak, hogyha hozzászólna. Köszönöm szépen! Vilis Maciki asszony vagyok, a Kutatás és Innovációs Főigazgatósága egyik osztályának a vezetője vagyok. A bizottság nevében szeretném üdvözölni ezt a jelentéstervezetet, ami a nők tudományos területen való munkájáról szól, hiszen nagyon jól leírja nem csak az általánosságokat, a női és férfiak egyenlőségével kapcsolatos helyzet témájában, hanem ezt nagyon konkrétan a kutatás és az innováció, a publikáció, a döntéshozatal, a finanszírozáshoz való hozzáférés köré építi. Azt is hangsúlyoznám, hogy az a stratégia, amit jelen pillanatban a tagállamok segítségével próbálunk kifejleszteni, a közvetlen támogatás, női tudósok közvetlen támogatása felől elmozdul, ez továbbra is fontos, de egy lépés kell előre tennünk az intézményi változtatás felé a kutatási intézményekben, hogy olyan gyakorlatokat és olyan kultúrát, kulturális stereotípiákat változtassunk meg, amik a kutatási szervezetekben jelen pillanatban akadályozzák a nőket. Az Európai Kutatási Térségnek nevezett dolog is ide fog tartozni, és az utolsó feladatunk az a múlt májusi tanácsi döntés egy olyan menetrendről, amelynek révén a tagállamoknak nemzeti cselekvési terveket kell kidolgozniuk és stratégiákat a bizottsággal együttműködésben 2016-ra. Úgyhogy az önök jelentése a lehető legjobb pillanatban születik, támogatni tudják ezzel azt a munkát, amit mi a tagállamokkal végzünk. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Akkor Wolzenberg asszony zárszavát hallgassuk még meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretném megköszönni az összes társ előadónak a munkáját. Ez a jelentés az együttműködésünk gyümölcse, mindannyiunk ugyanolyan felelősek vagyunk érte, és mindannyian osztottuk az, ugyanazokat az értékeket. Nagy érdeklődéssel hallgattam meg a, a kollégáimat, az egyetlen férfit is, aki egyébként nagyon fontos dolgokat mondott több kulcsfontosságú elemet említett meg, különösen azt az egyenlőtlenséget, ami még a családon belül is létezik, a hagyományos szerepek miatt, amit a nőkre és a férfiakra kiosztottuk. Pontosan erről van szó, és nagyon gyakran ez táplálja azt a mentalitást, amely hibásan hátrányos helyzetbe hozza a nőket a kapacitásainkat a természet kell, hogy meghatározza, nem a, szó, a társadalom. Szeretném a liberális kollégának is megköszönni azt, hogy hangsúlyozta, hogy a fizetésekben is megvalósuljon az egyenlőség, és azok a nők, akik mondjuk magasabb képzettséggel rendelkeznek, mint férfi társaik, ne keressenek kevesebbet látunk pozitív lépéseket, de nagyon gyakran hiába hozunk nagyon jó törvényeket, hogy ezeket nem tartják be, nem hajtják végre. Nagyon gyakran a nőknek bíróságra kell menniük, hogy az érdekeiket érvényesíteni tudják. A szocialista képviselő beszélt arról, hogy nagyon konkrét lépésekre van szükség. Tökéletesen egyetértek, éppen ez a feladatunk. Ez a szerepünk az, hogy a jelentés Hogyha nem sorol fel konkrét lépéseket, akkor nem fogja megfelelő emelő hatást elérni. Köszönöm a másik kollégának is azt, hogy hangsúlyozta az aktuális kérdéseket, az aktuális problémákat. Az Európai Bizottság és a Tanács, ahogy hallottuk, jelen pillanatban olyan lépéseket fontolgat, amelyek segítenének a javadalmazás egyenlősítésében, illetve abban, hogy segítsenek a nőknek a jogaikat biztosítani, hogy a döntéshozatalban is részt vehessenek, és még egy utolsó megjegyzés elnök azt, és ezzel már le is zárom a felszólásomat. A független vagy önfoglalkoztató körében is nagyon gyakran az a nők első sorban harcolnak nem szabad, hogy olyan sémákat fogadjunk el, amelyek az egyenlőtlenségeket bebetonozzák. A bizonyos szektorokban sajnos nagyon le vannak maradva a nők, de lépnünk kell annak érdekében, hogy ezeken a területeken is elismerjék őket. Interesante el trabajo que, que se pueda. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, ez mind nagyon érdekes volt. Rengeteg munka vár még az előadóra is, a különböző csoportokkal karöltve, és remélhetőleg a végén elérésünket, hogy megfelelő módon tudják előterjeszteni a szöveget igen nagy fontosságú, nem csupán a nők számára, de az egész Európai Unió számára ennek a minősége. Lépjünk tovább a következő pontra, a 15-ös napirendi pontra, a New Yorki misszióra. A dokumentációban megtalálják a jelentést, ahol részletesen áttekinthetik a New Yorki csúcs napirendjét és a különböző üléseket, melyeken részt vettünk. Ezt csupán informatív szempontból terjesztettük elő, ezért tovább is léphetünk a napirendünk következő pontjára. A 16-os, a humanitárius segítség előtt álló kihívások és lehetőségek témakörére. Bizottságunk jelentést állított fel erről a témáról, Hed asszony előadói munkájából, akinek át is adom most a szót, hogy bemutathassa a témáját. Köszönöm szépen a szót. A humanitárius segítségről szóló csúcs, csúcs találkozó, amelynek a következő része Isztambulban kerül majd megtartásra, kiváló esély, lehetőség arra, hogy a konfliktus területeken, természeti katasztrófák által sújtott területeken a nők helyzetét és a humanitárius segítség nyújtás lehetőségeit napirenden tartsa jövő év májusában gyűlnek össze újból a szakemberek Isztambulban, és ez, ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ezen a területen megemlítsük a szexuális erőszak és a nemi alapú kihasználás kérdését is a katasztrófákkal kapcsolatban. Ugyanis túl gyakran látjuk azt, hogy ilyen helyzetekben pont a leggyengébb embereket sújtják az ilyen további problémák. Nagyon sok országban és régióban történik, látjuk azt, hogy pont azok a nők és gyerekek, akik már eleve katasztrófák áldozatává váltak, elnyomást és további problémákat kell, hogy átéljenek. Ezért szükséges, hogy nyomást gyakoroljunk a különböző kormányzatokra és a katasztrófa védelem területén dolgozó szervezetekre, hogy munkájukba bevonják a gender mainstreaming témakörét is. Ezért vagyok kifejezetten boldog azért, hogy előadóként a FEM bizottság számára átvehettem ezt a jelentéstételt, és remélem, hogy közösen kiváló véleménytervezetet tudunk összeállítani. Számomra kiemelt fontosságú, hogy a segítségnyújtás teljes láncában részt vegyünk, és minden területen bele tudjuk dolgozni a nemi alapú megközelítést, amely igen fontos ugyanis a békefenntartás az akut segítségnyújtás területén és számos egyéb területen is szükség, szükség van arra, hogy a nők helyzetét pontosan ismerjük az adott régióban, és meg is értsük azt. Ebben az esetben tudunk csak megfelelően segíteni, és így tudunk megfelelően, megfelelő képzést nyújtani munkatársainknak is. Ugyanis a nemi alapú problémák és elnyomások egyáltalán nem új jelenséget jelenítenek meg, és nem csupán bizonyos területeken ütik fel fejüket. Mindannyian láttak önök is már rettenetes képeket a televízióban, például a dél-amerikai és afrikai területeken való elnyomásról, mely a nőket kifejezetten sújtja, ilyen például Kongó helyzete, amelyet elretentő példáként szoktak bemutatni. A nemi alapú erőszak nagy része nagy része ma már szisztematikusan megy végbe, ami azt jelenti, hogy ez az erőszak az eszköz arra, hogy a nőket elnyomják általa, hogy a hangjukat elvegyék, annak érdekében, hogy a férfiakkal szembeni szerepüket továbbra is úgy tartsák, ahogy jelenleg van, tehát elnyomott formában. A nők elleni erőszak ezen szisztematikus formája folyamatosan újra termeli magát a társadalomban. A szexuális erőszak területén is hasonló helyzettel találkozunk. Vannak olyan szituációk, ahol a szexuális emberkereskedelem és az erőszak, valamint a gyermekek hasonló kihasználása közvetlen fegyverré válik a konfliktusban. Hallunk jelentéseket arról, hogy egyes falukban a nőket többször szisztematikusan erőszakolják meg rettenetes, félelmetes képeket láttunk a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszakról is. Most lehetőségünk van arra, hogy nyomást fejtsünk ki ezen a területen a globális szereplőkre. Ezért nem is szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ez nem top-down, felülről lefelé irányuló perspektíva. Azt is figyelme kell vennünk, hogy egyes esetekben ellenvetéseket is kapunk azzal kapcsolatban, hogy humanitárius segítőket is segítők is részt vesznek hasonló elnyomásban vagy erőszakban. Nemrég hallottunk például híreket arról, hogy a békefenntartók az ENSZ, ENSZ mandátuma alatt a közép-afrikai köztársaságban gyermekeket és nőket használtak ki szexuálisan. Az ENSZ mandátum alatt dolgozók, akik ilyen mandátumban vesznek részt, pont ilyen problémáknak nem kerülhetnek a körébe. Így semmiképpen nem folytathatjuk, ha folytathatjuk. Bármilyen humanitáris segítség nyújtó emberről, szeméről van szó, aki katasztrófa területen tevékenykednek, felelősek kell, hogy legyenek azért, hogy megfelelő képzésen keresztül képesek legyenek a nők helyzetét is átlátni, és jobban megérteni az adott területen vagy régióban. Ugyanakkor nem engedhetjük meg azt, hogy az adott területre küldött dolgozóinkat, akiket segítségnyújtás szempontjából küldünk, hasonlókat tegyenek meg a jövőben. Előre örülök az önök hozzászólásainak, és kíváncsi vagyok az önök véleményére, hogy milyen prioritásokat látnak ezen a területen. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólást. Átadom a szót az árnyék előadóknak, az EPP csoportból kezdi Zaborska asszony. Köszönöm a szót, elnök asszony. Elsőként szeretnék köszönetet mondani Hed asszonynak, az előadónak a munkájáért. Köszönjük, hogy bemutatta nekünk ezt a véleményt a fennbizottság részéről. Úgy érzem, mindent elmondott, amit el lehet mondani a témáról. Én úgy vélem, hogy az előadott információk kimerítik a témakört, és úgy vélem, hogy a FEM bizottság jelentős segítséget tud majd nyújtani az Európai Parlament véleményének szövegtervezete összeállításában az isztambuli konferenciára vonatkozóan. Egy dolgot szeretnék kiemelni, amelyet már ön is említett. Azt, hogy elfogadhatatlan az, hogyha egy hivatalos humanitárius segítségnyújtó, melyet egy nemzetközi szervezet küldött ki, él vissza a helyzetével, és élelmiszerért vagy kozmetikumok, kozmetikumokért cserébe szexuális szolgáltatást követel a nőktől. Én úgy gondolom, hogy a közel-keleten vagy Afrikában az a, láttuk, hogy az egyes katonai egységek a nemi erőszakot fegyverként használják. Kitértünk azonban az egyéb konfliktusokra is. Nem kívánom megindokolni, nem kívánok indokot adni neki, azzal, hogy a katonák használják csak ezt a fegyvert, de ugyanakkor azt látni, hogy nemzetközi szervezetek dolgozói és részt vesznek ilyen gyakorlatokban, az egyszerűen elfogadhatatlan, és küzdenünk kell ellene. Azok a nők, akik ilyen konfliktus helyzetben vannak fejlődő országokban, háborús területeken, vagy más katasztrófák áldozatává álltak, általában azok a nők, akik a legtöbb szenvedésen mennek keresztül. Próbálják ellátni családjukat is, felelősek a családért is, és egy ilyen helyzettel való visszaélés teljesen ellentétes az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Ezért örülök, hogy Hed asszony nem felejtette ki ezt az aspektus sem a munkájából. Köszönöm. Köszönjük Zaborszka asszonynak a hozzászólást. Ek úr a következő felszólaló. Köszönöm a szót, elnök asszony. Általánosságban egyetértek azzal, ami előttem elhangzott. Köszönetet mondok azért, hogy ezzel a fontos témával foglalkoznak. Ugyanis valóban skandalum, hogy mit láthatunk napról napra a televízióban, hogy milyen jelentéseket kapunk a túlkapásokról az ilyen konfliktusos zónákból. Olyan emberekről, akik másoknak elvileg segíteniük kellene, kihasználják a gyermekeket és nőket ezeken a területeken. Azt hiszem, hogy alapvető problémával állunk itt szemben. Olyan kultúrában érünk, élünk, amelyben a legmélyebb pontra és a legmagasabb magasságokba is elértünk már a technológia területén, az óceán mélyére és az univerzum legvégére lassan, ugyanakkor a valóságban nem fejlődtünk olyan sokat, amennyi, amennyi kellett volna a kultúránk területén, az etika területén. Ez pedig nagyon szomorú. És ezért úgy gondolom, hogy nagyon komoly feladat áll még előttünk, azzal, hogy az Európai Bizottságon keresztül lendületet adjunk annak, hogy valami történjen. Egy dologra mindenképp szeretném felhívni a figyelmet. Mindaddig, amíg eh, rasszizmus van a társadalmunkban, addig szexizmus is lesz a kultúrában. Új etikára, új kultúrára van szükségünk, amely a toleranciát mindenkivel szemben első számúvá teszi. Nem lesz elegendő az, ha a segélyszervezetek vagy azok dolgozóit eh, kioktatjuk arról, hogy hogyan kellene a krízis területeken a nők kell viselkedniük. Azt hiszem, hogy alapvető fontosságú, hogy lendületet adjunk annak, hogy már gyermekkortól kezdve mindenki megtanulja a társadalomban, hogy hogyan kell a másik emberrel, vagy akár egy állattal bánni, mindegy, hogy emberről vagy éppen állatról beszélünk. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólást úrnak. a vitát akkor ezzel le is zárjuk, és tovább is lépünk a 17-es napi rendi pontra a mai napi rendben. Ez pedig az Európai Unió nemi egyenlőségre vonatkozó költségvetésének témája. Ezen belül egy prezentációt látunk már egy eh, tanulmányról, a szakpolitikai osztálytól. Ezen belül az EU költségvetésnek eh, a gender mainstreaming területét vizsgálják meg. Régóta várjuk már ezt a kérdéskört, és ezért örülök is neki, hogy most többet hallhatunk erről a tanulmányról. Ezzel ugyanis később a jelentéseinkbe tudunk majd további információkat beszőni, és a saját költségvetésünkről szóló jelentésünkbe. Ezért szeretném most eh, megkérni az előadókat, hogy jöjjenek fel a pódiumra mellém. Muy bien, pues eh, para comenzar con la presentación. Nos, kezdjük meg a beszámolókkal. Margareta Sanz kap szót, hogy bemutassa ezt a tanulmányt. Minden készen áll? Thank you very much, sir, and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak ide maguk közé, hogy bemutathassam az Európai Unió nemi egyenlőségi költségvetésének hátterét. A Blumeyer Sons ezt a tanulmányt január és május között hajtotta végre 2015-ös évben. A tanulmány alapját papír alapú és interjú alapú adatgyűjtés nyújtotta, Ausztriából, Svédországból és Németországból főképp. Adjanak nekem lehetőséget arra, hogy bemutassam szakértőinket, Fiona Beveridge professzorasszony, és Fira Jenkins doktorasszony, mindketten a Liverpooli Egyetemből érkeztek. Fiona Beveridge professzor a humanitások és a társadalom tudományok fakultásának vezetője, Fiona pedig a nemi egyenlőségi terület szakértője. Fionának kifejezett is, szakismeretei vannak a gender mainstreaming területén, és abban, hogy hogyan hagyják végre ezt az Európai Unió nemzetközi intézményeiben és az egyes országok területén. Fira Csengiz asszony, Marie Curie Fellow is a Liverpooli Liverpooli Egyetemen, annak jogi részében. Gazdasági kormányzásból, illetve az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatokból kapcsolatokban vezeti a tanszék egyes részeit. Meg is adom elsőként a szót Fionának, kollégámnak. Köszönöm a szót, és üdvözlök mindenkit! A feladatunk az volt, hogy eldöntsük, hogy képesek vagyunk egy hatékony módszertant kidolgozni az EU-n belül a nemi alapú költségvetés felállítására. A kérdés az, hogy hogyan tud ez a fajta költségvetés segíteni az Európai Parlamentnek és más szereplők számára, hogy hatékonyabbak legyenek munkájukban. Három lehetség, lehetséges területet állítottunk fel, amelyen belül hatékonyabbá tehetjük a nemi egyenlőség végrehaj, elvének végrehajtását az EU-n belül. Az első ilyen lehetséges felhasználás a költségvetés rendszeres alapú, szigorú figyelemmel követése, amely, amelyen belül a nemi egyenlőséget magas szintű vállalások területén tudjuk figyelemmel tartani. Vagyis követnénk a pénz útját, és megvizsgálnánk, hogy a magas szintű kötelezettségvállalás megjelenik-e a konkrét kiadások között. A másik lehetőség, ha a nemi alapú költségvetés tervezés hatékony, akkor képes felismerni azt, hogy a nemek egyenlősítése minden költségvetési területen hatékonyan rétrejön. Vagyis magas szintű kötelezettségvállalást róna az Európai Unió számára ezen a területén, és ennek gyakorlatban is át kellene mennie a költségvetések területére. A harmadik terület, hogyha közelről figyelemmel kísérjük a költségvetést, és így próbáljuk megvizsgálni a nemek közötti egyenlőséget, ezen belül egy mechanizmust dolgozhatunk ki, a nemek közötti egyenlőség elvének előrehaladása figyelemmel követ, követésére, amely a politikák és a stratégiák megfigyelésére is lehetőséget ad. Ez tehát egy olyan ablak, amely intervenciókhoz ad lehetőséget a parlament különböző szereplői számára, hogy felmérhessék, mérhessék és figyelme követhessék az előrehaladást. Ez tehát a, ezzel tehát a nemi alapú költségvetés tervezés irányítási eszközt adhat, amely segíti a demokratikus elszámoltathatóságot is. Be fogjuk mutatni a módszertant, és önök is láthatják majd, hogy hogyan használtuk ezt fel a jelentésükben. Végül néhány kérdést teszünk fel, amelyel kapcsolatban bemutatjuk, hogy hogyan működhet ez a módszertan a jövőben. Köszönöm szépen, öröm számomra, hogy eljöhettem ide önök közé. Csak néhány alapvető információt szeretnék adni magáról a módszertanról, és hogy hogyan fejlesztettük ki azt, valamint, hogy hogyan tudja ezt a parlament integrálni saját megközelítésébe, az EU költségvetésére vonatkozóan, amennyiben a jövőben ilyen jellegű megközelítéssel szeretne hozzájárulni majd a költségvetés kialakításához. Ebben a jelentésben egy potenciálisan robuszt módszertant mutatunk be, amely egy külső referencia benchmarkot hoz létre, ami megmutatja nem csak azt, hogy hogyan működnek a szakpolitikák, de hogyan tudnának működni, hogyha képesek lennénk a nem egyenlőségre vonatkozó hatásukat javítani. Konkrétan alulról felfelé mutató megközelítéssel éltünk, amelyről az első mellékletben részletes adatokat találnak. A a képesség alapú megközelítésnek az egyik előnye, hogy demokratikus megközelítés, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a nemi alapú költségvetés tervezés demokratikus eszköz kell, hogy legyen. Nem a pénzből indulunk ki, hanem megnézzük a képességeket, a lehetőségeket, hogy mihez kell az egyes embereknek hozzájutniuk annak érdekében, hogyha teljes értékű, szabad és méltósággal teli életet kívánunk nekik biztosítani. Tehát ebből kívántunk kiindulni, nem magából a pénzből. A második pont egyes esetek és költségvetési címek alapján bemutatjuk, hogy hogyan működhetnek ezek a módszerek a jövőben, hogyha a parlament képes ezt a megközelítést belefoglalni az EU költségvetésbe. Fiona erre még részletesebben ki fog térni a végén. Kiemeltük azt, hogy EU szinten óriási az adatszakadék az a kiadások, kiadási döntések értékelése területén, hogy ezek milyen hatással vannak a nemi egyenlőségre. Hogyha komolyan szeretnénk ki, komolyan szeretnénk a nemek egyenlőségének megközelítését is bevonni a költségvetésbe, akkor sokkal szisztematikusabban kell gyűjtenünk az adatokat, főleg az európai finanszírozás kedvezményezettjeiről általános EU szinten. Végül pedig a jelentés végén javaslatokat is teszünk a megfigyelések alapján hogy milyen cselekvésekkel tudnak az egyes szervezetek, az egyes intézmények élni, annak érdekében, hogy javítsák az EU költségvetés nemi egyenlőségét. Emellett persze a parlament kulcsfontosságú szerepet játszik a költségvetés kidolgozásában, ezért remélhetően a nemi költségvetés szervezési meg, hozzáállás nem csupán a nemi egyenlőséget, de a pénzügyi egyenlőséget és a demokratikus elszámoltathatóságot is javíthatja majd a jövőben. Korábban említettem a lehetőségek, képességek eh, témáját. Ezek az alapinformációk, hogy pontosan milyen képességekről, lehetőségekről beszélünk a capability szó alatt. Három kategóriára osztottuk fel ezeket, amelyeket a jelentésben táblázatban is foglaltunk. Elsőként a férfiak és nők szerepe a társadalomban, a családi struktúrákban elfoglalt szerepük, a döntéseik, egy, döntéseik és helyük a társadalom más döntési szervezeteiben, részvételek a politikai és társadalmi rendszerekben, legyen az gazdaság, oktatás és egyéb hatalmi struktúrák, szerepük a környezet, szerepük a környezetben, amely magába foglalja például a környezetbarát életet, más fajokkal való együttélést, majd a következő kategóriában saját személyiségüket, hogy milyen mértékben képesek saját, érdek, saját érdeklődésüket végrehajtani, hobbiaikat, hogyan tudnak maguknak szabadidőt találni, illetve végül saját fizikai valójukkal való valójukban való szerepüket, amely nem csak a testi, de az érzelmi aspektus is magába foglalja. Néhány információ a módszertanról. Öt lépéssel hajtottuk végre, beszéltem már ezen belül az első alapról, a képességekről, amely alapvető fontosságú a szakirodalomban. Férfiak és nők aktív szerepet kell, hogy játszanak a teljes környezetükben. Az első lépés tehát ezeknek a képességeknek a felismerése volt. A második lépésben ezeket különböző szakpolitikákhoz társítottuk, amelyek az Európai Unió költségvetésében megjelennek, hogy lássuk, hogy pontosan milyen hatással lehetnek az egyes költségvetési címek az nemi egyenlőség területére. Ezt követően a hármas lépésben elemezhetők az egyes költségvetési címek szakpolitikai céljai, hogy meglássuk, hogy pontosan milyen mértékben veszik ezeket figyelembe és alakítják ki a költségvetés tervezési folyamatban. Ezután megvizsgáljuk az Európai Unió szintű adatokat, és ha lehetséges, megvizsgáljuk, hogy pontosan ki a finanszírozás kedvezményezettjei az egyes országokban. Ezután a teljes képet figyelembe véve reflexi, reflektálunk ezekre az adatokra, és felvonultatunk, felmutatunk néhány lehetséges előrelépési cselekvési tervet. Általában úgy próbáltuk összefoglalni az adatokat a jelentésben, hogy könnyen emészhetőek legyenek, könnyen megérthetőek legyenek. Ez csak egy példa azokra a táblázatokra, melyeket felvonultattunk a jelentésben. Csupán szerettük volna bemutatni, hogy hogy néz ki egy általános táblázat. Ez például az európai segélyek a legjobb, legszegényebb helyzetben levők számára. Ez ugyanis a legnehezebb helyzetben levő embereknek juttat finanszírozási lehetőségeket. Bemutatjuk, hogy ez pontosan milyen kategóriához tartozik a több éves pénzügyi keretben, majd bemutatjuk, hogy az nemi egyenlőségi spektrumon hol helyezkedik el, és milyen a nemi egyenlőségi hatása. A spektrummal kapcsolatban az a kérdés, hogy milyen képességekre lehet hatással ez az adott tétel, a nemi egyenlőségi hatás tekintetében pedig azt írtuk le, hogy közvetlen vagy közvetett, illetve magas, közepes vagy alacsony a hatása az adott területre. Ehhez nagyon széles és átfogó teoretikus és empirikus szakirodalmi analízist hajtottunk végre, annak érdekében, hogy lássuk pontosan, hogy ezen az adott területen milyen hatások lépnek fel. Ezután megnézzük az allokációkat, illetve azt, hogy van-e EU szinten olyan komoly adat, amely bemutatná az adott finanszírozási egység eh, kedvezményezetjeit. A jelentés kontextusában hat különböző költségvetési címet vizsgáltunk meg, de csupán azért ilyen keveset, mert ennél több idő nem állt rendelkezésünkre. Azért találtuk ezt fontosnak, hogy a parlamentnek bemutassuk, hogyha ezt az eszközt el lehet fogadni, el tudják fogadni, akkor minden költségvetési tétere kitérhetnek, ugyanis egyszerűen minden egységnek hatása van a nemi egyenlőség előre mozdításában, még az egészen közvetett folyamatoknak is. Az elején szerettem volna ezt említeni a képességek felvonultatásánál, azt, hogy fontos volt számunkra, hogy ne csak a pénzre gondoljunk. Az EU költségvetés a tagállami költségvetésekhez képest viszonylag szűk, de az EU szintjén nem számít a méret, mondjuk úgy. Ugyanis a nemzeti szinten létrehozott ösztönzők alapján az Európai Uniós költségvetés nagyon komoly szakadékokat is fel tud tölteni az olyan területeken, ahol a tagállamok erre képtelenek. Erre csupán néhány pozitív és negatív példát szeretünk volna felvonultatni, amely bemutatja, hogy ez a az Európai Uniós finanszírozás ezen konkrét hatásai valóban megtörténnek-e, létrejönnek-e. Például ilyen a nemi egyenlőség kérdése a Horizon 2020-as programban, amelyről hallottunk már, a két másik jelentések kapcsolatban. Hallottuk, hogy a Horizont 2020-as programot nem követik a résztvevők elég szigorúan, de ha megfigyeljük a konkrétumait, és összehasonlítjuk a többi költségvetési címmel, a Horizon 2020 az egyik legerősebb költségvetési tétel abból a tekintetből, hogy milyen előnyösen képes a nemi egyenlőségi kritériumokat végrehajtani. Amennyiben ezt gyakorlatban megfelelően végrehajtjuk a Horizon 2020 alkalmazásában, akkor nem csupán a mai nap, a napjainkban dolgozó kutatók, hanem a jövőbeli lehetséges kutatók is sokkal jobb lehetőségeket kapnak a kutatás tervezés területén, azzal, hogy a mai, ma dolgozó női kutatókat a jövőben is magasabb szintű döntéshozatali szerepbe tudjuk beengedni. Ez csak egyetlen terület, de például az ipari egyeztetési területen sincsen egyértelműen kifejezett nemi egyenlőségi aspektus. Holott a nők az EU minden szintjén nagyon komoly szereppel bírnak. Ez például egy negatív hatás, amit találtunk a költségvetés vizsgálata során. A Kreatív Európa programra is ugyanez jellemző, ugyanis a kreatív ipar is egyelőre még szenved a nemi egyenlőtlenség hatásaitól a nők ellen. Az EU-nak megvan a lehetőség arra, hogy javítsa a nemi egyenlőséget ezen a területen is azzal, hogy bevezet bizonyos kritériumokat a finanszírozások elosztására. Azonban sajnálatosan a költségvetési keretben ezt a potenciált nem vették figyelembe, és nem vitték keresztül. Ezen rövid bemutató a, után visszaadom a szót Fionán. Thank you. So um, Köszönöm szépen. három kulcsfontosságú eredményre jutottunk a tanulmányunkban. Az első az, hogy a magas szintű elkötelezettséget nem mindig követi a költségvetés. Például ezen a dián is látható, hogy különösen problematikus volt ez a több költségvetési fejezeten vagy címsoron átívelő kérdések esetében, tehát amikor három különböző, négy különböző területen kell megpróbálni felfejteni, hogy a nemek közötti egyenlőségre szánnak-e a területen megfelelő összeget, ott könnyen elvész a dolog. Aztán van egy olyan ahol, terület is, ahol a gender mainstreaminget nem hagyják megfelelően végre, mert nem megfelelő szakpolitikai célkitűzésekhez van kapcsolva. A harmadik eredményünk pedig az volt, amit elhangzottak korábban biakban is, hogy a célcsoportokat nem vonják be a döntéshozatalba, és nincsenek nemek alapján felbontott, részekre bontott adatok. Hogyha nem gyűjtünk adatokat így módon, akkor nem fogjuk tudni megállapítani, hogy a nemek közötti egyenlőségre milyen összegeket költenek, nem, nincs mechanizmus a kritériumok megváltoztatására, hogyha azok nem bizonyulnak hatékonynak, illetve hogyha problémák merülnek fel az esettanulmányok alapján. Ugorjunk. Javaslataink a következők. Először is a nemek közötti egyenlőséget szakpolitikai célként minden költségvetési címben el kéne ismerni aztán a nők és férfiak egyenlőségének az érvényesítése minden költségvetési címbe be legyen építve. Valamint különböző cselekvésekre bontás esetén ezt konkrétan magyarázni kell, hogy az átláthatóság javuljon, A mutatókat és az adatokat pedig szisztematikusan ki kell fejleszteni és nyilvánosságra hozni, mégpedig nemek közötti felbontásban. Enélkül a gender budgeting nem lehet teljes mértékben hatékony. Különböző felek számára jár ez következményekkel. Az EU-s intézmények és ügynökségek, akik kapják ezt a finanszírozást, aztán az indikátorok használata, a célcsoportok meghatározása az ő esetükben rutinná kell, hogy váljon. Az Európai Bizottságnak fontos szerepe van ennek a végrehajtásában, hogy az iránymutatásokat kövessék, és eléggé átlátható marad a költségvetés tervezet. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepe pedig a költségvetés elfogadásában, illetve a mentesítés elfogadásában valósul meg, hiszen a költségvetés öm, nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó intézkedéseit tudják ellenőrizni. Összefoglaltuk tehát, hogy a költségvetés tekintetében mi a helyzet a nemek közötti egyenlőséggel küzdelem esetében. Nincsenek megfelelő adatok, a költségvetésben nem eléggé átlátható és elszámoltatható. A gender budgeting az azon képviselők számára lehet fontos, akik a nők és férfiak egyenlőségét szeretnék elszámoltathatóbb kondícióvá tenni, illetve a gender budgetinget hogyan lehet a jövőben alkalmazni. Erre is kitértünk részletesebben az írásos dokumentumban. Köszönöm szépen az idejüket! Köszönöm, mondja az elnök. Most azoknak adom meg a szót, akik kérdéseket szeretnének feltenni, de hát nincs sok időm, csak kb. három perc. Parancsoljanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes témának tartom a gender budgetinget, és azt hiszem, hogy a legnagyobb büdzséknél kellene kezdeni, nem a kisebb büdzsékből kellene kivenni ezeket a forrásokat, és itt a mezőgazdasági büdzsében jelenleg a közvetlen kifizetésekkel a mezőgazdasági vállalatokat támogatjuk, és érdekes lenne megtudni, ki áll ezek mögött kizárólag férfiak vezetik ezeket, nem csak a férfiak végzik a munkákat ezen mezőgazdasági vállalatoknál, de kérés az, hogy ki a vállalat tulajdonosa, ki az aláíró, a házaspár vagy a pár, vagy kizárólag egy férfi. Nagyon fontos dolog ez, mert a közvetlen kifizetés az, az területen a legnagyobb összeget képviselik az Európai Unióban, tehát itt ezt meg lehetne vizsgálni, és nagyon érdekes lenne megnézni, hogy a vállalatok milyen módon működnek, csak kizárólag a férfi az aláíró, vagy közösen ö, irányítják ezeket. Azt hiszem, hogy még sok évig foglalkoztat majd ez minket, hogy megvizsgáljuk, hova is kerülnek ezek a pénzek. A következő szakasz, hogy a legjobb helyre jutassuk el a forrásokat, vagy több nőhöz juttassuk el. Ez még messze van ez a cél, ugyanis itt részben felvilágosítást kaphatunk arról, hogy hova is kerülnek pontosan ezek a pénzek. Nagyon kevés jó adat van, vagy kevés összekötött hálózatba foglalt adott, ugye az agrárpénzek, a vidékfejlesztési, a szociális a szent pénzek esetében meg kellene vizsgálni ezeket, és aztán a társfinanszírozási pénzeket is meg kéne nézni, hogy a társfinanszírozás révén hogyan lehet ezt az esélyelőségi szempontot támogatni, hogyan lehet ezeket a forrásokat nem csupán a férfiakhoz eljuttatni. Nagyon fontos munkát kezdtek, és nagyon sok sikert kívánok Önöknek ehhez. Would you like to add something? hozzátenni valamit? Hát egyetértenék, hogy valóban nagyon fontos ezeket az adatokat generálni az egész költségvetési folyamat során, és ennek legyen hatása a tagállamokra és a társfinanszírozásra, és ha nincsenek meg az adatok, akkor nem tudjuk, hogy ezzel aláássuk, vagy megerősítjük a nemek közötti egyenlőséget. Hadd tegyem hozzá, hogy teljes mértékben egyetérték önnel, és mondjuk a mezőgazdasági szakpolitikák az egyik olyan területek, illetve a környezetvédelmi politika, amikre rámutattunk, aláhúztuk, hogy ezek mennyire fontosak a jövőbeli munka szempontjából, és az Egyesült Királyságban, különösen Írországban empirikus tanulmányokat folytatunk ez ügyben, de ahogy Fiona is mondta, nagyon sok munka van még itt, mert alulról felfele építkező, gyűjtött adatokra van szükségünk de tökéletesen egyetértek önnel, és köszönöm szépen. Z tejto štúdie, ktoré ste nám predstavili a teraz sa presunieme na posledný bod. Köszönöm a nagyon fontos információkat. Lezárom ezt a napi rendi pontot, és megkezdjük az utolsó napi rendi pont tárgyalását. A nyugdíjszakadék, illetve az egyedülélő idős nők és az ő életkörülményeik az utolsó 15 percünk kezdjük meg, úgyhogy azonnal kérem a szakértőket, hogy már mutassák is be a témát. Um, hi again, everybody. Mindenkit üdvözlök. Igazából Azért vagyok itt, hogy két tanulmányt mutassak be erről a nagyon fontos területről. A nyugdíjszakadék, nyugdíjkülönbségek területe az első. Itt is látható, hogy mindkét tanulmányra utalok ezen a szlájdon. Azt nem is kell alka, talán hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos, hogy végre legyen egy alapos elképzelésünk arról, hogy még nyugdíjas korban is lehetséges, hogy óriási jövedelmi különbségek maradnak a nők és a férfiak között. Eddig a munkaerőpiacra koncentráltunk, de biztos vagyok benne, hogy sokan a nők közül tisztában vannak ezzel, és sokan már látták ezeket a tanulmányokat. De hát itt vagyok én, és néhány további adatot szeretnék, részletet szeretnék megosztani önökkel. Miért fontos ez az egész? Hát, mint bármi más különbség esetében, nagy különbség esetében, a nők és férfiak közötti jövedelem kérdésében egyenlőségről van szó, függetlenségről van szó, és szegénységről van szó. A szegénység talán túlságosan nagy hangsúlyt kapott. Persze fontos a nyugdíjszakadék esetében is, de csak bizonyos szegmensekben, ami az igazi probléma a nemek közötti nyugdíjszakadék esetében a függetlenség és az egyenlőség kérdése. Ha még visszaugorhatnánk az első diára, és akkor utána ide. Tehát ez megmutatja azt, hogy miért volt szükség a nyugdíjszakadékról ezekre a tanulmányokra. Kettőt láthatunk itt is, az egyik 2013-ban született, meg is található könnyen az interneten. A másik június 18-án kerül nyilvánosságra, ugyan ezen a weboldalon lesz majd elérhető az igazságügyi főigazgatóság honlapján, hiszen mind a kettőt ez a főigazgatóság rendelte meg. De hát miért is következnek ebben a sorban ezek a tanulmányok? Talán azért, mert két különböző korcsoportra összpontosítanak. Az első az úgynevezett idősekre általánosságban. Statisztikai szempontból az idősek 65 éves kor fölött értendőek. Persze erről lehet vitázni. A második tanulmány arra csoportra koncentrál, amit a fiatalabb idősekre szűkíthetünk. Ez a 65-80 évig terjedő életkort fedi le. Miért fontos ez? Először is szakpolitikai okokból. Az Európai Bizottság azért érdeklődik ezért a jelenségért, ezért jelent a jelenség iránt, mert jobb szakpolitikákat szeretne kidolgozni. Hogyha a fiatalabb idősekre összpontosítunk, akkor az ő bizon, vagy a bizottságnak az intézkedései valószínű, hogy erre a fiatalabb korosztályra fognak vonatkozni, mert azok a szabályok, amik az idősebbre vonatkoznak, már nagyon régen születtek. És a függetlenséghez is kapcsolódik ez a téma. Miért? Mert hogyha az idős idősekre, a 80 év felettiekre koncentrálunk, akkor a nyugdíja közötti szakadék alacsonyabb lehet. A származtatott jogok miatt nem a saját jogok miatt. Miért? Azért, mert itt már életbe lépnek az özvegyi nyugdíjak is. Ezek általánosságban csökkenteni szokták a szakadékot. De persze ennek van sok más oka is egyébként. De ez az első és legfontosabb, amivel illusztrálni lehet az, hogy a két jelentés miért különböző korcsoportokra központ, összpontosít. Mindazonáltal, még akkor is, hogyha Fontos lehet ez a különböző fókusz, és hogyha megnézzük a két csoportot együtt, akkor az eredmények igazából nem mutatnak nagy változást. Mit is mérünk konkrétan? Két dolgot mérünk, két főcím van. Az első, mutató, hogy hány ember kap nyugdíjat. Ez a lefedettségi arány más szóval. Tehát az idős korúak hány százaléka kap nyugdíjat. Ez az első mutató. Illetve a másik, hogy ezen mutatón belül mi a különbség a nők és férfiak között. A másik dolog, amit vizsgálunk, mi az a különbség, amit az átlag nő, ami az átlag nőt érinti, az átlag férfihoz képest, abban az esetben, amikor mind a kettő kap nyugdíjat. Tehát a nyugdíjban részesülő nők és férfiak közötti jövedelmi különbséget vizsgáltuk. A bal oldalon azt vizsgáljuk, hogy a nők és férfiak közötti szakadék a nyugdíj bevétel esetében mekkora? Nagyjából 40 százalék. Ennyi. A második azt vizsgálja, hogy mekkora az arány különbség azok között, akik nem kapnak nyugdíjat. Azt látható, hogy a fiatal idősek között alacsonyabb ez az arány, az összesített arány 5-6 százalék. A legfontosabb az az, hogy mekkora a különbség a megkapott nyugdíj összegében. Itt láthatjuk ugyanis a nagyobb különbséget. A 40 százalék, hát ez óriási szám, gondolhatják. És ez nem függ össze azzal, amit a munkaerőpiacról a legtöbbjük tud. Ott ugyanis azt vizsgáljuk, hogy a nők és férfiak fizetése között mekkora különbség. Ez a szám nagyjából 16 százalék. Óriási tehát a különbség a fizetések közötti különbség, illetve a nyugdíjak közötti különbség esetében. Miért? Azért, mert ez a 16 százalékos EU átlag fizetésbeli szakadék nagyon fontos különbségeket nem vesz figyelembe a férfiak és nők jövedelem szerzési képessége között. Ez a 16% csak azt mutatja, hogy egy óradíj, az óradíjbeli különbség mennyi. De a nők kevesebb órában dolgoznak, plusz kevesebb nő dolgozik, mint férfi. Hogyha ezt a két további különbséget is figyelembe vesszük, akkor jön ki az a szám, ami a 40%-os nyugdíj különbség. És itt már látható is két oszlop. Az egyik a nyugdíja bevételek közötti különbség a két nem esetében, a másik pedig egy új statisztika, amit az Eurostat kezdett el csinálni. Ez a teljes jövedelmi szakadék. Mi is a teljes jövedelmi szakadék? Hogyha veszük az átlag nőt, munka képes korú nőt. Lehet, hogy ő nem dolgozik, lehet, hogy kevesebb órában dolgozik, lehet, hogy több órában dolgozik, de akkor is kevesebbet kap óránként, mint egy férfi. Hogyha figyelembe vesszük ezeket a különbségeket is, a munkaerőpiacon való részvételbeli különbségeket, akkor jön meg az átlagszám, és itt is a jövedelem különbség már 40%-ra ugrik. Mi ennek az üzenete? Az, hogy a nyugdíjak a munkaerőpiac számait tükrözik minden olyan erőfeszítés ellenére, amit tettünk annak érdekében, hogy a fizetetlen munkát is figyelembe vegyük a nők esetében. Igen, igen, tudom. Tudom, hogy rohanni kell. Five more minutes for me or for Manuela? Overall? Okay. Um, right. I'll stop here. Jó, akkor itt abba hagyom, de még egy dolgot hangedjenek meg, hogy elmondjak. Óriásiak a különbségek az országok között. Vannak olyan országok, ahol nagyon kicsi a nemek közötti különbség, és ez nagyon érdekes, mert az ember felteszi magának a kérdést, hogy mitől kicsi a különbség, hiszen lehet, hogy a munkaerőpiacon nagyok a különbségek ott is. Ez a nyugdíjpolitikának lehet az eredménye, ami rámutat arra, hogy mennyire fontos a nyugdíjreform, és erről már Manuela fog beszélni. Krátký čas, lebo je to veľmi zaujímavá téma, ku ktorej sa ale nepochybne vrátime, takže teraz odoz... Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés, és nyilván vissza is fogunk térni rá. Most Manuelának adom meg a szót, 5-6 percre. Kérem a tolmácsokat, hogy még maradjanak velünk egy nagyjából 5 percet, és így összesen 10 percünk van. Köszönöm, Köszönöm a szót. Igen, a fennbizottság számára végzett munka középpontjában az egyedül élő idős nők állnak. Ez tehát egy régebbi, nagyon régi tanulmány felfrissítése. Megpróbáljuk ennek keretében összefoglalni, hogy mi történik az idősebb nőkkel, amik, akik egyedül élnek egy háztartásban. Hogyan módosulnak, hogyan változnak a nyugdíjak, és hogyan változik az aktív munka idejük. Ezen belül csak a nyugdíjreformokra szeretnék koncentrálni, és az egyedül élő idős nőkre. Hogy miért fontos ezt a célt megvizsgálni önmagában? Azért, mert az egyedül élő nők azon belül kifejezetten az idős, egyedül élő nők száma egyre gyorsabban nő az elmúlt években. Demográfiai trendek, de társadalmi változások miatt is, amelyeknek köszönhetően változnak például a családok összetételei. Ezért 2013-ban azt láthattuk, hogy a 65 év felett egyedül élő nők aránya, száma az EU-ban 19,8 millió volt, ami a populáció 8%-át teszi ki, jóval többet, mint az egyedül élő idős férfiak, akik csupán 3%-át teszik ki a teljes, populá- teljes férfi populációnak. Ez azért érdekes, mert a azt láthatjuk, hogy több nő él egyedül, mint férfi, holott a korábbi időkben a fiatalok között jóval több az egyedül élő férfi, mint nő. Tehát ez egy érdekes változás. Ezért fontos megvizsgálni, hogy milyen hatása van a nyugdíjreformoknak a nők ezen csoportjára. Ezen belül egy indikátort szeretnék kiemelni. Ez pedig a szegénységnek való kitettség kockázata. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az egyedül élő idősebb nők jóval nagyobb kockázattal találkoznak a szegénységben való élet veszélyeivel, mint a nem egyedül élő nők, akik nem teljesen függetlenek gazdaságilag. Tehát a szegénység kockázata jóval alacsonyabb a más emberrel együtt élők körében. Minden negyedik egyedül élő nő a szegénység kockázatával néz szembe, míg a férfiaknál ez csupán 19 és a nem egyedül élő idős nők körében csupán 12. Nem fogom ezeket az adatokat részletesen bemutatni, egy dolgot szeretnék csak kiragadni belőlük amely fontos a nyugdíjreformokkal kapcsolatban. Ahogyan látják az idősebb nők arányát, és azt, hogy milyen nehezen élnek meg a bevételékből, a legalacsonyabb ilyen kockázati csoport arány az északi országokban van, míg a többi országban általában jóval magasabb a problémák aránya a hétköznapi megélhetésben. Ez az idősebb férfiak és nők körében is hasonló. Ez tehát a helyzet. Ezeket a trendeket láttuk az elmúlt időkben a nyugdíjreformokban. Francesca is, Francesca prezentációja is felmutatta már azt, hogy a nemek közötti bérszakadék később nyugdíjszakadékká válik, ugyanis a nyugdíj szakadék csak azt tükrözi vissza, ami a munkaerőpiacon korábban történt. A nők ugyanis rosszabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, ami azt jelenti, hogy ha később megvizsgáljuk a nyugdíjbeli jövedelmeiket, alacsonyabb nyugdíjjal rendelkeznek. A közelmúltban végrehajtott reformok általában a, fenntartható, a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát célozták meg, tehát megnövelték a hozzájárulások és a kifizetések arányszámát. Lecsökkentették az állami nyugdíjak szerepét, és megnövelték a magán jellegű nyugdíjrendszerek fontosságát. Mindezen intézkedések ahhoz vezettek, hogy a rosszabb hatása a rosszabb hatással vannak a nők helyzetére, mint a férfiak helyzetére. A legrosszabb munkaerőpiaci helyzet, amelyel egy nő találkozik <clears throat> az élete során, a nyugdíj időszakában még rosszabbá válik. Az elmúlt két évben azt láthatjuk, hogy egyes országok észrevették, hogy folyamatosan nő a szegénység kockázata az idősebb emberek körében, köszönhetően részben a nyugdíjreformoknak, főleg a nőket érintett ez a probléma, ezért egyes országok megpróbáltak ezzel a problémával is foglalkozni. Ennek keretében megkísérelték a nyugdíjrendszerek minimál kifizetéseinek szintjét, a lefedettség kibővítését, és a magán nyugdíjrendszerek elősegítését, hogy a nők és az atipikus szerződéssel dolgozó fiatalabb személyek megsegítését, és ezzel képesek legyenek a kockázatot jobban elosztani az egész nyugdíjrendszerben. Ugyanis a magán és a foglalkoztatási nyugdíjrendszerek nagyon nagyban függenek a gazdaság változásaitól ezért került veszélybe a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága. Ezen reformok hatása az egyedül élő idősebb nőkre, ahogyan elmondtam már, komoly különbséget hoz létre, és a munkaerőpiaci különbségek még nagyobb szakadékot fognak létrehozni a jövőben. Megerősítik a nők ráutaltságát a partnerük bevételére, ahogy ezt az adatok is mutatják. Főleg azon jóléti rendszerekben, amelyek a családi alapú nyugdíjat veszik alapul, nem pedig az egyedit. És ez több európai országban így működik. A másik probléma, hogy a nők születéskor várható élettartama eleve hosszabb, ezért várhatóan tovább maradnak magányosak idősebb korukban, és így az alacsonyabb szintű nyugdíjak azt jelentik, hogy a szegénység kockázata a még idősebb nők számára még magasabb lesz, főleg a jövőben ilyen várakozások elé néző nők számára. Francesca kitért emellett egy olyan kérdésre is, például az özvegyi nyugdíj kiegészítés kérdésére, amelyeket jelenleg is támogatnak a rendszerek, főleg azon nők számára, akik nem dolgoztak eleget a munka képes korukban. Például Olaszországban vagy más mediterrán területeken nagyon alacsony a nyugdíjszakadék, ugyanis itt sok nő kap ilyen kiegészítő nyugdíj eh, jellegű jutatásokat, de ez továbbra is problémát jelent a nők függetlensége érdekében. Azon nők számára is, akik nem mentek férhez korábban. Ugyanis ők nem tartoznak az ilyen jellegű nyugdíjkiegészítések alá, ugyanakkor ők is egész életükben hozzájárultak a befizetett adóikkal. Az ilyen jellegű másodlagos nyugdíjkiegészítések esetlegesen ösztönzést adhatnak a fiatal embereknek a munkavállaláshoz. Ezért ma is fennáll a kérdés, hogy lecsökkentsük ezeket, vagy konkrét női csoportokra, csoportokat célozzuk meg velük. Annak érdekében, ha az idős nők körében fennálló szegénységi arányt le akarjuk csökkenteni, szükségünk van ilyen eszközökre, és szükségünk van a nyugdíj minimum megállapítására is, ugyanis az általános minimum összegek képesek csökkenteni a nők közötti különbségek mértékét. Lezárásként a szakpolitikákról szeretnék szólni. Az első fontos témakör, főleg, hogyha olyan nőket veszünk figyelembe, akik nem éltek házasságban, egyedül élnek, egyedülálló anyák, lehetnek ezek fiatalok vagy idősebbek is általánosságban, tehát olyan nők, akik sosem éltek ilyen jellegű párkapcsolatban nem tudnak a partnerükre támaszkodni. Az ő esetükben a legfontosabb az egyedi nyugdíj és szociális jogosultságok bevezetése, amelyek nem függenek a házassági vagy háztartási kapcsolatoktól. Ezeket tehát egyedileg kell felállítani, nem pedig családi szerepek alapján, annak érdekében, hogy ösztönző legyen a munkavállalás, és hogy ezzel fent tudjuk tartani azokat, azoknak a nőknek a számát, akik egyre nagyobb mértékben egyedül élnek időskorukban. Ezen alapvető problémakörből kiindulva egyéb funkciókat is ki kell emelnünk a nyugdíj szakadék szempontjából. Az egyik ilyen, amire ki szeretnék térni, az, hogy általános, általány mértékű nyugdíj szinteket tudjunk beállítani, amely nem függ a munkavállalási háttértől. Olyan személyek számára, akik a rövid karrierjüket egyébként is meg kellett, hogy szakítsák életük során. Komolyabb támogatást kell ilyen embereknek nyújtanunk, nem csupán nőknek, hanem férfiaknak is, annak érdekében, hogy a férfiakat is ösztönözzünk, ösztönözzük például az anyasági, vagy az apasági szünet felvételére, és ezzel szabályoznunk kell a magán nyugdíjrendszerek, vagy a foglalkozási nyugdíjrendszerek ilyen jellegű provízióit is. Elnézést kell kérnem az előadóasszonytól, de kevés az időnk. Egy percünk van még. Igen, értem. A jelentésben megtalálják majd az összes javaslatunkat. A legnagyobb probléma azonban az, hogy az új nyugdíjrendszerek keretében nagyon fontos lenne a nők bevételeit és jövedelmeit támogatni, munkavégző eh, életkorukban, ellenkező esetben a nyugdíjuk mindig nagyon alacsony lesz, bármilyen helyzetben vannak, mindenképp nagyon rossz esélyekkel találkoznak időskorukban. Köszönjük szépen ezt az előadást. Köszönöm mindkét hölgynek a bemutatóját. Ez valóban egy nagyon fontos témakör, amelyen még dolgoznunk kell. Ugyanis ha körülnézünk az ülésteremben, a legtöbb résztvevő jelenleg is nő, ezért saját érdekünk, hogy a nyugdíjakban jelentkező szakadékot csökkenteni tudjuk a jövőben. Még egyszer köszönöm. Ezzel lezárom mai ülésünket. 10, június, 13, július 13-án fogunk újból találkozni délután 3-tól fél hétig. Köszönjük szépen! Iba posledná poznámka, ak sú nejaké otázky na obe dámy, if there még egy hozzászólás. Amennyiben lennének kérdések, kérem küldjék el azt a titkárságnak. Örömmel kapják meg és válaszolnak azokra. Köszönöm.